intézményközi tárgyalásaink eh, el kell, hogy vezessenek a menekültügyi rendszer, illetve eljárás második szakaszának létrehozásához. Köszönöm, biztos úr, ezzel befejezzük ezt a témát. Megyünk a következő napi rendi pontra. Ez egy közös vita a farmakovigilanciáról. Mekaden asszony eh, két jelentéséről van szó. Az egyik jelentés egy irányelv módosításáról, a másik pedig egy rendelet módosításáról szól. Linda McEwen négy percre kapsz. Um, now, is of course about the... Köszönöm szépen, elnök asszony. A farmakovigilancia arról szól, hogy szavatoljuk a gyógyszerek biztonságát, illetve monitorozzuk az esetlegesen fellépő mellékhatásokat. Két évvel ezelőtt mind a tanács, mind a parlament az európai rendszer felül, átfogó felülvizsgálatáról határozott, és tulajdonképpen a Azóta bekövetkezett a mediátor ügy Franciaországban, amely bizonyos gyenge pontokat vetett fel a tekintetben, amiről már megállapodtunk. Az elmúlt hetek során a legnagyobb prioritás számomra az volt a tárgyalások során, hogy a szabályozókat rávegyem arra, hogy szigorúbb szabályokat léptessenek életbe, és ezáltal biztosítsuk a páciensek biztonságát. Ami a mediátor ügyet illeti, két dolog volt fontos számomra. Először is bizonyos biztonsági kérdésekre kérdésekről tárgyalt az Európai Gyógyszerügynökség, azonban formális vizsgálat nem történt, az esetet, az ügyet ejtették, és bizonyos tagállamokban üzleti okokból kifolyólag az érintett vállalat kivonta a szobaforgó gyógyszert. A második dolog, ami érdekes volt számomra, az az volt, hogy olasz hatóságok egy tanulmányt kértek 2000-ben a, a szervévállalattól a gyógyszerrel kapcsolatban fellépett aggályok miatt, azonban szinte egy évtizedig tartott a tanulmány elkészítése, és időközben visszavonták a piacról a gyógyszert, ugyanis Franciaországban farmakovigilanciai döntést hoztak ebben az ügyben. Azóta több kulcsfontosságú változás történt, a jövőben sokkal szigorúbb vizsgálatnak veti alá azokat a gyógyszeripari vállalatokat, amelyek visszavonják piacról termékeiket, bárhol is történjen ez a világon, az EMA-nak kell felelniük, és kérdéseket kell megválaszolniuk. Másodszor automatikus módon vizsgálat indul, ha bármilyen aggály, biztonsági aggály merül fel egy gyógyszerrel kapcsolatosan, nem nemzeti kérdés lesz ez csupán immáron, hanem európai szintű kérdés. Hogyha egy további az engedély, piaci forgalmazási engedély hosszabbítását kérik, akkor tanulmányt kell végezni. És lesznek olyan gyógyszerek, amelyek esetében egy fekete szimbólumot használnak. Ez azt fogja jelenteni, hogy egy ilyen gyógyszer esetében külön ellenőrzést kell végezni. Ami a francia ügyjel kapcsolatosan megdöbbentett engem visszatérve rá az volt, hogy a francia hatóság azt állította, hogy nem tartozik a hatáskörébe egy ilyen engedélyezés utáni tanulmány elvégzése, ezt nem engedhetjük meg. Egy nagyon fontos kérdés, amely tárgyalások során felmerült, az Európai Gyógyszerügynökséggel kapcsolatos költségvetés, elég pénzre van szükség, forrásokat kell biztosítani a farmakovigilancia számára. A második dolog pedig a páciensek információs űrlapjával kapcsolatos. Ön küldött nekem egy levelet ezzel kapcsolatosan, és azt mondja, hogy a bizottság meg fogja vizsgálni ezeket a kérdéseket, remélem szól majd ezekről ma is, és végezetül szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, nagyon keményen dolgoztak a jelentésen. Köszönöm a Dán Soros elnökségnek, az Európai Bizottságnak és a Soros elnökségnek a munkáját is, hiszen a Soros elnökség segített bennünket abban, hogy mielőbb előrejussunk a munka során, és így sikerült a megállapodást kialakítanunk a nyár előtt, így tehát a megállapodás a farmakovigilanciai szabályok többi részével egy időben lép hatályba. Köszönöm úr kap szó. Köszönöm szépen, ez elnök asszony, tisztelt képviselők. Nagyon örülök, hogy formálisan is bejelenthetem, megszületett első olvasatban a megegyezés az úgynevezett farmakovigilancia kérdéskörében a gyógyszerek ellenőrzéséről. A farmakovigilancia jelentős mértékben hozzájárul a betegek biztonságához, az egészség garantálásához. McEwen asszonynak a, az e, illetékes szakbizottság jelentéstevőjének szeretnék első helyen gratulálni, aki a legelső konklúziókat levonta. A mediátor ügy után elvégeztük a stressztesztet, és hiányosságokra bukkantunk erősíteni szeretnénk a transzparenciát, és a 2010-es vigilancia csomag problémáit szeretnénk korrigálni, kiegészítő ellenőrzésről beszélünk, és emellett növekedni fog a transzparencia. Rá kell világítani arra, hogy mi az ok annak, ha visszavonnak valamilyen terméket, vagy nem kérik az engedély meghosszabbítását. Ilyen módon minimálisra csökkenthetjük az ilyen szerep kockázatát, hogyha biztonsági kockázatokat lehet megállapítani, azonnal vissza kell vonni a termékeket. A bizalmat csak akkor tudjuk eh, biztosítani és fenntartani, hogyha a eh, betegek bíznak a rendszerükben. A parlament holnap szavaz majd a javaslatról, ebben meghatározunk, hogy hol voltak a hiányosságok a farmakovigilancia eh, csomagban. Az Európai Bizottság nagy annak, hogy a nyári szünet előtt sikerült lezárni az első olvasatbeli tárgyalásokat ami a farmakovigilanciai tevékenységért az EMA-nak fizetett díj kérdését illeti, 2012. június 18-án a bizottság konzultációra bocsájtott egy anyagot a farmakovigilanciai díjakról, ahogyan egy 2010-es jogszabályban ezt szabályoztuk, tehát a 2083-as irányelvben, illetve a 726 2004-esben. A jogalkotási javaslat kapcsán a bizottság előáll majd egy jogalkotási javaslattal ezen nagyon fontos dossziével kapcsolatban, és minél előbb be fogja ezt nyújtani az Európai Parlamentnek. Monsieur Dali, au nom des groupes maintenant. Köszönöm, most pedig a frakciók nevében Először Ayuso asszony kap szót két percre. Köszönöm, eh, elnök eh, asszony, biztos úr. Először is megköszönöm Mekeven asszonynak eh, a nagyszerű munkáját, illetve megköszönöm az árnyék előadóknak is a munkát. Ez egy nagyon fontos terület. Az a rendelet, amelyet 2010-ben eh, jóváhagytunk, eh, eh, módosításra szorul. Azt gondolom, hogy a módosítások különösen fontosak és hasznosak a közelmúlt eseményeinek fényében. Ott ugyanis azonosításra került egy hiányosság, ezt kellett orvosolni a farmakovigilanciát és a gyógyszerbiztonságot meg kellett erősíteni a közelmúlt eseményei miatt. A piaci eseményeket mostantól be kell jelenteni, tehát a valós okot kell jelenteni, ha egy gyógyszert kivonnak egy piacról, vagy egy gyógyszernek az engedélyét felfüggesztik. Ez az átláthatóság nevében a tisztállátás érdekében egy üdvözlendő dolog. A piacról való kivonás valós oka legyen köztudomású. Ez az érdeke a polgároknak is, joguk van tudni, hogy milyen esetleges problémák vannak az általuk szedett gyógyszerrel. Az európai gyógyszerbiztonsági hatóságokat nem lehet túlterhelni eh, feladatokkal. Fontos, hogy eh, az általuk vizsgált gyógyszerek eh, listája hozzáférhető legyen. A farmakológiai folyamat rendkívül fontos, ezért is üdvözlöm ezt a munkát. Kaltenbach asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a magam részéről Linda McEvennek és az árnyék jelentéstevőknek. Úgy gondolom az Európai Unió ezen a téren nagyon gyorsan cselekedett. Am, olyasmi, ami 2010-ben modernnek, korszerűnek és hatékonynak tűnt, nagyon rövid idő alatt elégtelennek bizonyult, fontos mielőbb bezárni a kiskapukat, és azt hiszem, az asztalon lévő dokumentum nagyon jól mutatja, hogy milyen megközelítésre van szükség. Fontos a sürgősségi eljárás, fontos az átláthatóság, hiszen fontos, hogy a fogyasztók bízzanak a gyógyszerekben és bízzanak a rendszerben is. Szükség van arra is, hogy szoros együttműködés valósuljon meg annak érdekében, hogy az Európában egyszer engedélyezett gyógyszereket továbbra is ellenőrizésünk alatt tarthassuk Európában, és biztosíthassuk, hogy értesülünk a mellékhatásokról, és a lehető leggyorsabban kiszűrjük ezeket a gyógyszereket. Fontos a lehető legrövidebb idő alatt tájékoztatni mindenről az európai piacot. Nem lehet megengedni, hogy egy termék szép csendben eltűnjön a piacról, amikor a, az a gyártók rájönnek, hogy mellékhatásokat vált ki. Fontos a sürgősség is eljárás, az átláthatóság, az ellenőrzés, és ami a legfontosabb, szoros együttműködésre van szükség a páciensekkel, és az egészségügyi dolgozókkal, hiszen azt gondolom, a farmakovigilancia csomag csak akkor lehet hatékony, hogyha mindenki tud róla. Tehát fontos, hogy az információk áramoljanak. Egy ilyen jogszabály csak akkor lehet hatékony, hogyha a páciensek tudnak mit kezdeni a gyógyszerekhez mellékelt útmutatókkal, és hogyha, ahogy Linda Mekeben is mondta, az Európai Gyógyszerügynökség megfelelő forrásokkal rendelkezik, hogy eleget tegyen feladatainak, és ellássa azokat. Köszönöm. Parvanova, Parvanova asszony kap szót, két perc. Köszönöm, elnök asszony biztos úr. Én is azzal kezdeném, hogy Lindának gratulálok az ügyben játszott vezető szerepéhez, illetve megköszönöm az elnök a Dán elnökség munkáját is. Egy ilyen fontos eseménnyel kapcsolatban komoly segítséget kaptunk tőlük. Kevesebb, mint két év telt el a mediátor ügy óta, ez rámutatott bizonyos hiányosságokra a farmakovigilancia területén. Az összes európai intézmény most bizonyítja, azt, hogy amikor a betegek, szabads- betegek biztonságáról van szó, akkor lehet hatékony, gyors lépéseket tenni. Az a, az anyag, amiről holnap szavazunk, az a 2010-es rendszert javítja ki, elsősorban a follow-up, illetve az átláthatóság, valamint az engedélyezés utáni vizsgálat vonatkozásában külön üdvözlöm két pontját a változásoknak. Először is a cégeknek közé kell tenniük, hogy mi az igazi oka a termék visszavonásának, illetve egy sürgősségi eljárás automatikus elindítása következik be, akkor, amikor biztonsági okokból történik a visszavonás. Így sikerül a legmagasabb szintű betegbiztonságot elérnünk, a farmakovigencia pedig arra is alkalmas eszköz, hogy a polgárok bizalmát növeljük a gyógyszerek iránt. Nekünk politikus sokként felelősségünk van abban, hogy a hatályos rendszereket hozzáigazítsuk a szükséges változásokhoz. Én úgy tudom, hogy az Európai Bizottság dolgozik már egy felülvizsgálati eh, témában, és további javaslatokat is hamarosan benyújt. Köszönöm, Pánbelő asszony, a Kudakis asszony következik. Köszönöm szépen. A betegek biztonsága a legfontosabb prioritás. A Meteor ügy, mediátor ügy kapcsán lehet, hogy akár több ezeren vesztették életüket a gyógyszerek káros mellékhatásai nagyon súlyos problémát jelentheztek. Meglévő kiskapukat zártunk most be, és nagyobb biztonságot teremtettünk. Egy sürgőségi mechanizmus fog automatikusan életbe lépni. Nagyon gyorsan és észszerűen reagáltak az érintettek a problémákra. A kérdés az, hogy lehetnek vagy szükségesek-e további változások. Igen, de erre nem most jött el az idő. A gyors reagálásra volt szükség, és nem arra, hogy hosszadalmasan vizsgáljuk felül ezt a jogszabályt. Én csak gratulálni tudok a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, Jana Kudakis asszony, és Rossi úr következik. Köszönöm szépen. Én is mindenek előtt Lindának szeretném megköszönni a munkát. Ez az új hatályba lépő jogszabály azt jelenti, hogy erősödik az ellenőrzés, az új irányelv, az új rendelet céljai összhangban vannak az Európai Unió gyógyszerekre vonatkozó más jogszabályával nagyobb biztonságot tudunk garantálni az embereknek, a betegeknek, és a gyógyszerek belső piaca eh, jól, korrektül fog működni. Elengedhetetlennek tartom azt, hogy a farmakovigilancia rendszerét erősítsük, egyetértünk valamennyien abban is, hogy nagyobb transzperenciára van szükség. A közelmúlt eseményei bebizonyították, hogy tovább kell javítani a rendszeren. Tudjuk azt is, hogy a valós feltételeket, kritériumokat kell meghatároznunk. Stalka úr, másfél perc. Pani předsedající, kolegyně. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Szeretnék elmondani, hogy egyetértek azokkal, akik megköszönték Mekeven asszonynak a kiváló munkát ezzel a jogalkotási javaslattal kapcsolatban. Nagyon örülök annak, hogy egy sikeres eh, háromoldalú tárgyalás után sikerült, eh, sikerül majd első olvasatbeli megállapodást elérnünk a jelek szerint. Szilárd meggyőződésem, hogy eh, a szóban forgó változások, jogalkotási változások jobb védelmet biztosítanak az európai páciensek számára, valamint javítják a koordinációt a tagállamok között. Fontos a jövőben elkerülni az olyan botrányokat, mint amilyenekre sor került a ügy kapcsán. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a jogszabály sem ér majd semmit, hogyha nem sikerül azt jól átültetni a gyakorlatba, és nem sikerül kieszközölni a jogszabályok betartatását. A gazdasági válság megszorításokkal járt, mégis gondoskodnunk kell arról, hogy a nemzeti és európai szintű hatóságok, szervek megfelelő forrásokkal rendelkezzenek, és megfelelő személyi erőforrásokkal, humán erőforrásokkal is, annak érdekében, hogy elláthassák feladataikat. Obermeier az utolsó frakció felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony. A farmakovigilancia a piaci engedélyezést követően rendkívül fontos, hiszen gyakran a gyógyszereket nem próbálják ki sok páciensen. Ezért az első eredmények akkor mutatkoznak meg, illetve az első hatások, miután már a gyógyszer piacra került. Ezért azon gyógyszerek esetében, ahol egy kiegészítő ellenőrzésre van szükség, azokat fekete szimbólummal kell ennek megfelelően jelölni. Emellett mind a pácienseknek és a hatóságoknak mielőbb tudniuk kell róla, hogyha egy gyógyszert kivonnak a piacról, és értesülniük kell ennek okáról is. Elfogadhatatlan, hogy a gyógyszeripari befektetők erőbb értesüljenek erről, mint például a páciensek, gyógyszertárosok és így tovább. Az információk csak akkor érnek valamit, hogyha időben történik a figyelmeztetés egy veszélyes gyógyszerrel kapcsolatosan. úr, három perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! ami a mediátor ügyben történt, az egy hatalmas botrány volt, valóban. Nem tudjuk pontosan, hogy hányan vesztették életüket, 500-2000 közöttére teszik a számot, de hát minden haláleset egyel több a megengedetnél felelőtlenül járt el a cég, a vállalat, de sajnos joghézagok is voltak. És ezeket a joghézagokat sürgetően be kell zárni. Ezért köszönöm Linda McEvennek és az árnyék jelentéstevőknek, különösen a néppártinak, Pilár Juzónak és Dali biztosnak a, a munkát. Ők eh, nagyon konstruktívan vettek részt ebben az egész folyamatban, és terjesztettek be javaslatokat. Nagyon fontos, hogy pontos okokat kell megadni akkor, hogyha megszüntetik valamelyik gyógyszer forgalmazását, nem szabad bizonytalanságban hagyni a betegeket, és nagyon fontos, hogy szakmai megalapozott, precíz információkat cseréljenek egymással a tagállamok, hogy ne ismétlődhessenek fel az ilyen esetek. Anya Weisberger kolléganőmmel a bizottság javaslatai mellett mi még benyújtottunk egy módosító indítványt a gyógyszer boxról, nem black boxról beszélünk, hanem drug fact boxról. Ez nem kell feltétlenül, hogy ilyen fehér, fekete szimbólum legyen, a bizottság már egyszer tett egy javaslatot korábban, de pont ezért utasították el, mert ez a fekete doboz valószínűleg nem jó e, szimbólum, hogy ilyesmire utaljunk. De javítani kell a betegismertetőn, eh, az USA-ban már kialakult egy rendszer, egy ilyen tényismertetőről. A a gyógyszerismertetők, a betegtájékoztatók, amiket betesznek a gyógyszer mellé, általában hát túl bonyolultak. A többségében az emberek úgyse olvassák el, mert nem értenek egy kukot se belőle, és ezért eldobják. Aztán vannak olyanok, akik alaposan végigolvassák, és rendkívül megijednek, hogy milyen sok a potenciális mellékhatás, ezért be se veszik a gyógyszert. Egyik, dolog, egyik megközelítésem sem jó, fontos mellékhatások jelentkezésekor azonnal orvoshoz kell fordulni, és úgy kell beszedni a gyógyszert, ahogyan ezt előírják. Ez különösen antibiotikumoknál fontos, nem szabad abba hagyni az antibiotikum szedését, amikor kicsit jobban érzi magát az embert, mert akkor kialakulhat a rezisztencia. Tehát ebben a drug effect boxban mindezt sokkal jobban lehet írni, mint a jelenlegi beteg tájékoztatón. Az USA-ban ez a rendszer bevált, és ezért hálás vagyok azért, hogy a biztos úr megígérte, lesznek további vizsgálatok. Remélem, hogy minél előbb egy nagyon precíz javaslat is meg fog születni. Nagyon köszönöm. Madame Frasikova Benova. Frasikova Benova asszony, két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. A farmakovigilanciai jogszabályok stressztesztjei nagyon fontosak, megmutatkozott, hogy az Európai Unió jogrendszerében nagyok a hiányosságok, és foglalkoznunk kell ezekkel. Ilyen hiányosságokat egyszerűen nem engedhetünk meg magunknak. A mediátor ügy kapcsán azt láthattuk, hogy a vonatkozó gyógyszert sok tagállammal regisztrálták. Annak ellenére, hogy a mellékhatásokról szóló első információk már 1999-ben elterjedtek, a gyógyszert mégis továbbra is felírták a betegeknek egészen 2009-ig, majd ezután kivonták a piacról. Körülbelül 5 millió embert kezeltek ezzel a gyógyszerrel. Becslések szerint körülbelül 2000 halálesetre került sor a gyógyszerszedése kapcsán. Különböző hatóságok szakértői találkozók alkalmával megvitatták a gyógyszerhez kapcsolódó problémákat, de az aggályok ellenére nem született döntés. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió szintjén nem következett be megfelelő vizsgálat a gyógyszerrel kapcsolatosan, és az illetékes szabályozó hatóságok nem reagáltak a kialakult helyzetre. Ez azt jelenti, azt mutatja, hogy valóban fel, felül kell vizsgálni a gyógyszerek forgalmazását, ezért kell a 2010-es jogszabályokat felülvizsgálni, és a közegészségügy érdekében mielőbb végre kell hajtani a szükséges változásokat. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, amiért ilyen kiváló jelentést készített. Köszönöm. Köszönöm. Soha nem fogjuk tudni, hogy hányan haltak meg a Mediator ügyben, amelyel eh, elsősorban eh, cukorbetegséget akartak kezelni, de valójában elhízás ellen is használták. 2009-ig kellett várni Franciaországban arra, hogy visszavonják ezt a gyógyszert. Hat évvel később hozták meg ezt a döntést Franciaországban, mint Olaszországban vagy Spanyolországban. Nyilvánvalóan katalizátor hatása volt ennek eh, az ügynek fontossá vált a kockázatok újraátgondolása, illetve a nem vényre kapható gyógyszerek szabályozása. De emlékezzenek arra, hogy ebben a teremben két évvel ezelőtt egy megerősített rendszert fogadtunk el, amelyet tovább erősítünk. A forgalmazónak meg kell indokolnia, hogy miért vonja vissza a gyógyszert szisztematikussá kell tenni a riasztórendszert, tehát mindig lépjen működésbe automatikusan. Az orvosok feladata a mellékhatások jelentése. Legyünk realisták, ahhoz, hogy ez a rendszer jól működjön, a nemzeti hatóságoknak, illetve a londoni európai hatóságnak nagyobb önállósággal kell felügyelnie a kereskedelmi szereplőket, a nagy gyógyszergyárakat. Simanszki úr kap szót. Egy perc. Panie Przewodniczący. Köszönöm. Szeretném köszönetemet kifejezni a raportőrnek és a társ jelentéstevőnek is, mert fontos jelentésekről van szó, és gyors végrehajtásra van szükség azt szeretném, hogyha az európai hatóság, a londoni gyógyszerügynökség nagyobb felelősséget viselne a gyógyszerek biztonságáért. Fontos a kereskedelmi engedélyeztetés az egész Európai Unióban. Ez ne csak egy információadási kötelezettséggel párosuljon. A francia eset mutatja, hogy az európai intézmények nem tudták eh, betiltani az európai hatóságok, nem tudták betiltani egész Európában a gyógyszert, még azután sem, hogy eh, számos országban azt kivonták a piacról. Tudjuk, hogy eh, a gyógyszergyáraknak hatalmas erejük van, ezzel mégis fel kell vennünk a harcot. Köszönöm, Matthias asszony, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is mindenek előtt szeretném McEwen asszonynak megköszönni a munkát, és gratulálok neki, mert kiváló jelentés született. Az Európai Unióban a betegek most már sokkal nagyobb biztonságban vannak, és a betegek mindenképpen prioritást jelentenek számunkra. Nem akarom megismételni, amit a kollégáim már elmondtak, egyetértek velük. A vita során volt egy-két dolog, amithez ragaszkodtunk. A gazdasági válság kapcsán sok a leépítés az egészségügyben, és takarékoskodni próbálnak mindenütt. Biztos úr, nem szabad megengednünk azt, hogy a gazdasági válság megakadályozza azt, hogy ez a három jogszabályból álló csomag megszülessen. Nem szabad itt váró listára tennünk. A válság nem ürügy arra, hogy megakadályozzuk azt, hogy a betegek hozzá férjenek a megfelelő tájékoztatáshoz. Még egy megjegyzésem lenne. 2010-ben első olvasatban fogadtuk el ezeket a jogszabályokat. Most 2012 van, és úgy látjuk, hogy visszalépés történik itt most gyógyszerekről, gyógyszerek minőségéről beszélünk. 2010-ben volt ez az eset a mediátorral Görögországban. Azért haltak meg többen, vagy halnak meg többen, mert nem jutnak hozzá gyógyszerekhez. Tehát nagyon fontos, hogy ezt is lássuk, és gyorsan tudjunk reagálni. Szükség van a gyógyszerekre, és itt emberek életéről van szó a legfontosabb ügyről. Köszönöm, Köszönöm Grosztet asszony, két percre kap szót. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák. Természetesen én is gratulálok a raportőrnek, de egyébként Dali biztos úrnak is kell gratulálni, mert ő is szerepet játszott a mediátor ügyben, és legyőzte azt az ellenállást, amely a farmakovigilanciával kapcsolatos módosító útjában állt. Oda kell figyelnünk, figyelembe kell vennünk azt is, hogy egyébként van még gyenge pontja a gyógyszerekkel kapcsolatos jogszabályrendszernek. Vannak tehát hiányosságok, ezért is szükséges az átláthatóság megerősítése, illetve a kommunikáció megerősítése is egy gyengeségre mindjárt fel is hívom a figyelmet. Sajnos a gyógyszerfelírások 15-20 százalékával nem foglalkozik a szabály, a jogszabály. Bizonyos köteles szerek felírására nem ö, tér ki a jogszabály. Ezek szintén veszélyes gyógyszerek, amelyek validációra szorulnak. Ezek olyan vények, amelyek feldolgozásánál szintén oda kell figyelnünk arra, hogy a gyógyszereknek vannak-e olyan mellékhatásai, amelyek károsak, ezeket össze kell gyűjteni. Sajnálatos, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatom nem eh, nyerte meg a többséget. A végső kompromisszumos szövegben az ilyen típusú vények eh, kihagyása egyensúlytalanságot eh, okoz, és könnyebbé teszi a gyógyszerfelírásokkal való visszaélést, a mediátor ügyet a mediátor ügyet, a mediátor nevű gyógyszert elnézést öt esetből egyszer nem arra használták, amire felírták. Ez a fajta gyógyszerfelírási módszer sajátos veszélyeket rejteget. Weisgerber asszony következik. Köszönöm szépen. Mindenek előtt Linda McKevennek szeretném gratulálni ismét remek munkájához. Egy jó gyógyszer ellenőrzési rendszer óvja az európai polgárokat, de ugyanakkor mi az öntudatos beteget is pártoljuk. A, ha feltárunk valamilyen biztonsági hiányosságot, azt azonnal korrigálni kell azok a vállalatok, amelyek gyógyszereket akarnak forgalmazni, illetve visszavonnak a gyógyszereket a piacról, kell, hogy ezt megindokolják. Az európai belső piacon elengedhetetlen a betegek egészségének a védelme. Még egy szívügyem van, a beteg tájékoztató olvashatósága. Nagyon sok paciens panaszkodik, hogy túl bonyolult, túl nehéz, érthetetlen, olvashatatlan, áttekinthetetlen a beteg tájékoztató elsőben az idősek panaszkodnak, de nem csak ők. Néhány beteg amikor a fontos információkat keresi, ők, annyira elriasztja őket a mellékhatások részletes leírása, hogy be se veszik a gyógyszert. Péter Lize is elmondta, hogy a beteg tájékoztatót olvashatóbbá kell tenni, és a legfontosabb információ ez a drug fact box, amit nagyon egyszerűen kell, illetve nagyon jó grafikus szimbólummal ellátva kell feltüntetni a beteg tájékoztatón. Örülök, hogy a bizottság és Dali biztos úr is megígérték azt, hogy elkészül majd egy jelentés a jobb olvashatóságról. Remélem, hogy betartja az ígéretét a bizottság, és ezt minél előbb teszi. Érdekelne az is, és megadom az alkalmat, hogy ma itt van közöttünk Dali biztos úr, tehát érdekelne, hogy vannak-e már konkrét elgondolások. Ez engem nagyon érdekelne, és köszönöm, hogy a bizottság ezt az ügyet felkarolta, hiszen ez valóban nagy lépés a beteg tájékoztató olvasatóba tétele nagy lépés előre. No, a Monsieur Banki. Banki úr kap szót. Két perc. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony,

Köszönjük Bánki úrnak. Tun und Hönenstein asszony következik két perc. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon jó dolog, hogy az Európai Bizottság felülvizsgálja ezt a jogszabályrendszert. Az, a farmakovigilancia rendkívül fontos a piacon. Az Európai Parlamenten kívül a többi intézménynek is mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy bizonyosságot adjon a polgároknak azzal kapcsolatban, hogy a gyógyszertárban, vagy akár az interneten vásárolt gyógyszer biztonságos. Most felülvizsgáljuk az irányelvet és a rendeletet a farmakovigilancia nevében. Ez egy eh, helyes irányba tett lépés. Ugyanakkor a többi piacon jelenlevő termékre is oda kell figyelnünk, mert a piacon van egy sor más veszélyes anyag is, amelyel kapcsolatban nincsen felvilágosító kampány, amely megcélozná a fogyasztókat és azonosítaná a veszélyeket, mely gyógyszerek lehetnek veszélyesek, illetve hogy hol, hogyan nem szabad vásárolni. Ezek mind-mind közvetlen veszélyt jelentenek az emberek egészségére. A polgárok egész egyszerűen nem rendelkeznek kellő információkkal, arról, hogy egy bizonyos anyag milyen következményekkel jár. Péter Lízének igaza van, az információ túl bonyolult, vagy nem is elérhető. Gratulálok ahhoz a kezdeményezéshez, amely a száraz tényeket sorolná fel egyfajta factboxban. Ez egy olyan kötelezettség lenne, amely a gyártót forgalmazót terhelni, és amelynek révén egyszerűbben lehetne azonosítani a kockázatokat. Van-e az angol nyelven kívül más nyelven is elérhető információ, amely segíteni a betegeket? Mikolási úr kap szót. Uh, dear colleagues, Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr! Egy nagyon fontos kérdést szeretnék még felvetni. Valamennyien egyetértünk abban, hogy a fogyasztók tájékoztatása még javításra szorul, és ugyanígy a beteg tájékoztatón olvas, könnyebben olvashatóvá kell tenni a szöveget, érthetően, egyszerűen kell fogalmazni. Ez a egyik legfontosabb kérdés. Még egy dolgot, hogy mondjak el, szeretnék gratulálni Mekeven asszonynak. Véleményem szerint nagy előrelépés történt, főleg annak köszönhetően, hogy Mekeven asszony ennek az egész dossziénak az átvizsgálására, felülvizsgálatára koncentrált, és a célja az volt, hogy csökkentsük a kockázatokat. Nagyon sok ember gyógyul meg gyógyszereknek köszönhetően, de gondolnunk kell a mellékhatásokra is, amelyek az itt ismertett egy gyógyszer esetében három, akár 3000 ember halálát is okozhatták. Itt diabéteszről, cukorbetegségről volt szó, de anorexiával kapcsolatos gyógyszereknél is előfordultak hasonló halálesetek. Nagyon örülök tehát, hogy elkészült ez a jelentés, elnök asszony. Vă mulțumesc. asszony. Köszönöm, elnök asszony. A farmakovigilanciára vonatkozó szabályok felülvizsgálata több biztonságot ad. Nagyon fontos, hogy tényleg hasznos legyen a gyógyszerismertető, a betegtájékoztató. Fontos az is, hogy az orvos fel tudjon lépni probléma esetén. Tudjuk azt is, hogy a az egyik legfőbb célkitűzésünk ezekkel a módosításokkal az volt, hogy a francia mediátor eset ne történhessen meg újra. A közegészséget védjük ezekkel a változtatásokkal. A mellékhatásokra pedig szintén nagyobb figyelmet kell fordítani. Rojtova asszony következik. Eh, eh, pani komisz, pane komisaři, já samozřejmě nebo... Tisztelt eh, biztos úr, Tisztelt biztos úr, mindannyian üdvözöljük, hogy a bizottság reagált a tragikus mediátor ügyre, és kieszközölte, hogy a tagállamokban az információk áramlása javuljon, abban az esetben, hogyha visz, kivonnak egy gyógyszert a piacról. Emellett az EMA hatásköre is erősödött, azonban sajnálatos, hogy a harmadik országokat nem érinti ez a szabályozás. Ugyanakkor támogatom azt is, hogy nyilvánossá kelljen tenni az okokat, amelyek a gyógyszerpiacról való kivonásához vezettek. Hogyha problémák merülnek fel a tagállamokban, akkor azt kérném, hogy az Európai Bizottság azonnal elemezze a hatásokat, és azonnal kezdeményeze a jogszabályok megfelelő módosítását. Szeretném megemlíteni, hogy az európai lakosok petíciói ellenére és az Európai Parlament döntése ellenére bizonyos ügyekben az Európai Bizottság semmit sem tett, tétlen maradt. Köszönöm. Rajtam asszonyjal eljutottunk a KSDI folyamat végére. Dali úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. a farmakovigilancia javaslat csomag első olvasatban elfogadásáról beszéltünk. Ami a fact boxot illeti, McEwen a javaslatát, bizonyos információk rendelkezésre állnak, és ezek szerint fogjuk elemezni a Drug Fact Boxnak a kérdését a tagállami illetékes hatóságokkal, EU szintű szervezetekkel, beteg érdekvédelmi szervezetekkel, gyógyszerészekkel, orvosokkal, gyógyszeripar képviselőivel is fogunk konzultálni. A parlament 2010-es követeléseire vonatkozóan azt mondhatom, hogy 2013-ra előállunk a javaslattal. Egyetértek Matthias azt, hogy nem engedhetjük meg azt, hogy a gazdasági válság nagy lyukakat üssön az egészség, az egészségbiztosítási rendszerekben. Az egészség az egészségügy a gazdasági növekedés, a fejlődés motorja is. Örömmel várjuk, hogy elfogadásra kerüljön az új jogszabály. Ebből minden EU polgárnak előnye lesz, hiszen nő az átláthatóság, és nagyobb számú gyógyszerre terjed ki majd a megnövekedett ellenőrzés. Köszönöm. Néma. Nekeven asszony jönni az utolsó szó csak Grosztet asszony által felvetett gyógyszerekre reagálnék. A nem rendeltetésszerű használatról beszélt, és ez szerintem is egy fontos kérdés. Eh, remélhetőleg a szakbizottságunkban is majd sikerül ezzel a témával foglalkozni. Ami pedig eh, a factboxot illeti, eh, Péter Lizének igaza van, túl sok információ van a gyógyszereken, szinte ügyvédieskedő a megfogalmazás, egész egyszerűen nem hisznek az ilyen információknak, illetve nem is értik Tui Hanksnek köszönném még meg a munkát, aki az elmúlt két és fél évben szakértőmként nagyon komoly munkát végzett az európai betegek érdekében, és az ilyen szakértői munkát általában nem ismerjük el kellőképpen. De köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában, köszönjük. Mekeven asszonynak ezzel le is zárjuk ezt a vitát. A szavazásra holnap 12 órakor kerül sor, és még azt kell bejelentenem, hogy holnap 8 eh, óra 30-kor kezdünk, eh, majd 15 órakor, illetve 20